Colleghi, se volete prendere posto iniziamo i lavori. Kedves kollégák, kérem, foglaljanak helyet. Elkezdjük a munkát, ez, nem a ilyes, ez az és az első idén, úgyhogy mindenkinek boldog új évet kívánok. Remélem, hogy mindannyiunk számára és a bizottság számára, a szakbizottság számára is nagyon jó lesz ez az év. Nézzük a napi rendet che eh, abbiamo un nuovo membro della commissione. Szeretném először is azt elmondani az elnök közleményei keretében, hogy Gruni kolléga helyett Filip Bulland úr az új tagja bizottságunknak, EPP kvóta útján érkezett hozzánk. Jelenleg nincs itt, de üdvözöljük. Senza. Uh, si sono rese necessarie nel corso delle az elmúlt hetek során a napirendet sajnos módosítani kellett. A koordinátorok még az utolsó tavalyi ülés után fogadták el ezt a napirendet, de hát ezt meg kellett változtatni, mint említettem, az ötös pontot, a buszuti jelentést a következő ülésre kellett halasztani, mert buszuti úr nem tud ma megjelenni hetes pont, a különböző hulladékok követhetősége. Ezt szintén a következő ülésre halasztottuk el a kérelem benyújtójának kérésére. Az olasz környezetvédelmi minisztériumnak tudomására hoztuk ezt, úgyhogy ezt elhalasztottuk. Aztán 13. pont, előzetes eszmecsere, a Petíciós Bizottság éves jelentéséről ezt is elhalasztottuk. Még nem tudtunk erről, nem tudtuk erről ö, értesíteni a jelentést de majd megtesszük, illetve a különböző 2010-ben benyújtott petíciók, petíciók dátumáról, pontos határidejéről sem tudtunk még listát készíteni. A 6-os, 8-as, 9-es és 10-es petíciók benyújtójának jelenlétére számítunk tehát ma. Ezzel kezdjük a mai ülésünket, illetve a koordinátorok üléséről még el kell mondanom azt, hogy a mai délután kerül erre sor 17.30-tól 18.30-ig. Tehát be kell fejeznünk fél hatig, hogy aztán az átülésre is sor kerülhessen. Holnap 9-kor kezdünk a 16-os, 18-as, 19-es, 20-as és 21-es petíciók benyújtóinak jelenlétében kerül sor a holnapi ülés. Credo che come comunicazioni preliminari non ho altre comunicazioni da... Azt hiszem, hogy az elnök közleményei kapcsán nem mondok ma mást. Il collega al quale abbiamo dato... Az a kedves kolléga, akit távol létében üdvözöltünk, megérkezett, úgyhogy kedves kolléga, most ismételten üdvözöllek. Az előbbiekben értesítettem a kollégákat arról, hogy helyettesítés történt. Üdvözlöm Önt a petíciós bizottságban. Quindi c'è il, possiamo passare quindi alla approvazione. Akkor tehát térjük át a napirend elfogadására. Auken kolléga ezzel kapcsolatban? Esauriamo prima questo punto. Uh, approviamo l'ordine del... Akkor fogadjuk el a napirendet ebben a formájában, nincsen ellenvetés, tehát elfogadtuk a napirendet, napirend tervezetet. A kolléga Vertman sull'approvazione dell'ordine... Vertman kolléga ezzel kapcsolatban napirend? Hát ha nem, akkor, vagy igen, jó, akkor meghallgatjuk. Um, köszönöm, van egy kérdésem. Azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne a spanyol partvidéki térségre eh, vonatkozó eh, szabályozás kapcsán a petíciót benyújtójának kérését eh, előbbre venni. Azt hallottuk decemberben, hogy a jogi szolgálat véleménye elkészült, azóta már két hónap telt el, és azt gondolom, hogy nagyon fontos az érintett polgárok szempontjából, hogy erről beszéljünk. Többször kapok levelet érintett polgároktól, németektől, osztrákoktól, britektől, különböző nemzetiségű polgároktól, és azt mondják, hogy valóban elvették tőlük az ingatlanokat. Nagyon fontos, hogy a kisajátított területek esetében figyelembe vegyük a, az emberek igényeit, hiszen ők megkeresnek bennünket, többször keresnek meg ugyanezzel a kéréssel, és szeretném, ha ma vagy a következő néhány alkalom valamelyikén szót ejtenénk ezekről a petíciókról, hiszen nagyon sürgető témáról van szó. Köszönöm. Köszönöm, kolléga. Várjuk egy picit? Járul. Köszönöm, elnök asszony. Én azt javaslom, hogy a koordinátorok ülésén ma este beszéljünk ezekről a petíciókról, a kisajátítások kapcsán, és addigra meg lesz a szükséges információ. Köszönöm szépen. Perfetto, sono d'accordo, infatti. Jó, ezzel egyetértek. Az első pont nem ehhez a kéréshez kapcsolódik. Jó, akkor tehát talán zárjuk le a napi rendtervezet elfogadását. Utána pedig azt a javaslatot majd előterjesztjük a koordinátorok ülésén ma délután. Második napi rendi pont. Az előző ülések kétszőkönyvének elfogadása. Ezzel kapcsolatban kér szólt a ukrán kolléga? I really want to on the meeting for the December 1-én és 2-án volt egy ülésünk. Én a román petíciót nem tekintem lezártnak. Lehet, hogy önök nem értenek ezzel egyet, én nem tartom ezeket lezártnak, és szeretném, hogyha ez bekerülne a jegyzőkönyvbe. Szeretném elmondani azt, hogy ahogy ezt a petíciót kezelték, nem volt megfelelő, és szeretném, hogyha a jegyzőkönyvben ez szerepelne. Turgász. Gracias, señora. Gracias. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nézzük akkor a felsorolt ülések jegyzőkönyvét. Az utolsó jegyzőkönyvvel kapcsolatban, a Koszta törvénye kapcsolatban lenne mondandom, a koordinátorok azt javasolják, hogy eseti megvizsgálásban kell részesíteni a Kosztász törvényel kapcsolatos petíciókat. Véleményem szerint nem pontosan elhangzott el a koordinátorok ülésen, nyilván ön is emlékszik rá, elnök asszony, hogy hogy Wallis asszonynak volt egy javaslata, amelyben azt kérte, hogy eseti elbírálásra van szükség, vagy felülvizsgálatra, de más szakbizottságokban, például a jogi bizottságban, vagy a, vagy a környezetvédelmi bizottságban is meg kell, válasz, meg kell vizsgálni ezt az ügyet, ezt a Costa törvényt, illetve a spanyol ombudsman véleményét is figyelembe kell venni mindenképpen. Ezzel kapcsolatban szerintem egy általánosítás történt. Tehát nem lehet általánosságban azt mondani, hogy minden koordinátor azt mondta volna, hogy eseti felülvizsgálat szükséges. Nyilván Járó is emlékszik erre, majd megvizsgáljuk ezt a kérdést a mai koordinátorok ülésén is. Tehát vitatom azt, hogy a koordinátorok ülésén ez hangzott volna el. Ez egy Wallis féle javaslat volt, nem az összes koordinátor javaslata. Kollega Bostináru. Bostináru asszony. În condițiile în care au fost discuții între coordonatorii grupurilor politice. Nos, ezt a kérdést a koordinátorok valóban megvizsgálták, tehát a román szólásszabadság kérdését megvizsgáltuk, és egy kompromisszum alakult ki a tárgyalások során. Nos, ezzel kapcsolatban azt javaslom, hogy a, az ülés jegyzőkönyvében a román petíciót még ne tárgyaljuk, tehát vegyük ki a román kérdést ebből a jegyzőkönyvből, és a mai koordinátorok ülésén talán meg tudjuk oldani ezt a problémát. Egy olyan megoldásra juthatunk, amely a mi bizottságunknak is megfelelő, illetve a petíció benyújtójának érdekeit is kielégíti. Talán ma, talán egy következő ülésen meg tudunk állapodni, ez lenne a kompromisszumos javaslatom tehát blokkoljuk a helyzetet. Villant kollégő. Äh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt gondolom, hogy egy másik ha szerettem volna inkább szólni, az egyebek miért kérnék majd szót elnézést. Va bene. <clears throat> Non ci sono altri che hanno chiesto la parola, quindi... Úgy látom, mások nem kértek szót. Tehát a jegyzőkönyvek elfogadásával kapcsolatban azt mondanám, hogy elfogadjuk a november 9 és november 20-i jegyzőkönyvek ülésének jegyzőkönyvét, mert ezzel kapcsolatban nem volt ellenvetés. A december 1 és második üléssel kapcsolatban volt néhány megjegyzés. Auken, Bostináról és Iturgaiz kollégák is hozzászóltak. Mit szólnának ahhoz, hogyha holnap reggel szavaznánk meg ennek a jegyzőkönyvnek az elfogadását, miután ma sor kerül majd a koordinátorok ülésére, és hát ezt megvitatjuk. Jó, akkor, hogyha ezzel kapcsolatban nincs ellenvetés, akkor az első kettőt elfogadjuk, a harmadikat pedig holnap fogjuk megszavazni. Quanto al terzo punto, eh, le uniche e ulteriori comunicazioni che devo fare sono le comunicazioni di rito. Nos, elnök közleményei. a napirend második részével kapcsolatban több kollégának is volt különböző jellegű kérése, vagy kérdése, hogyha ezen második részsel kapcsolatban nincsen ellenvetés, akkor úgy fogadjuk el a napirendet abban a formájában, ahogy jelenleg is látják. Térjünk át most a négyes napirendi pontra egyéb kérdések Villand úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én szeretnék eh, egy gondolatot megosztani önökkel, amit írásban a titkárságnak már többször benyújtottam mindig eh, összefoglalókat kapunk, ahol blokkonként számos eh, petíció kerül bemutatásra, és a további eljárásra vonatkozóan is tartalmaznak ezek az anyagok javaslatot. Nagyon kevés idő áll rendelkezésre, ezek a határidők nagyon rövidek, és nagyon gyakran túl kevés az idő ahhoz, hogy eh, írásban rögzítsük ezeket a dolgokat. Én a következőt szeretném javasolni határidőként a következő ülés időpontjának végét vegyük benyújtási határidőként. Azért, hogyha írásban ezt nem is tudjuk megfogalmazni addig, akkor legalább a jegyzőkönyvre mindez bekerülhessen. Így ez egy nagyon hatékony eljárás lehet. Udvariasan szeretném kérni mindezt, tehát mondjuk 15-én leadjuk fordításra, 10 napig tart, amíg elkészül a fordítás, utána már 25-e van, mondjuk 1 van a következő ülés, akkor mindenki tudja, hogy a következő id- ülés időpontja a határidő, és hogyha ez túl közel van az első üléshez, akkor még egyel tovább haladunk, és az azt követő ülést veszük határidőnek. És nem jó a képviselők számára, sem nem kielégítő az, hogyha levelet írnak a titkárságnak, és mint hogyha falnak beszélne az ember, vagy falnak írna, nem kap visszajelzést. Ezért jó lenne az, hogyha a titkárság visszajelezne, hogy mondjuk úr, nem tudunk reagálni addig, de az nagyon rossz, hogyha ö, egyszerűen homályban maradunk egész addig, amíg a határidő le nem jár. Köszönöm. Ehm, collega Viland, eh, la, proposta, se ho ben Viland, kolléga, ha jól értem, akkor az lenne a javaslat, hogy ne fogadjuk el a napirend második felé, felét, tehát a B felét? Nem ez volt a javaslat? Akkor nem jól értettem. Azon dokumentumokról van szó, amit most átszétoztam? 20-25 petíciót kapunk az összefog, összefoglalót, a végkövetkeztetéseket és a javaslatokat. Ebben szerepel az, hogy bevehető a, a petíció, vagy lezártnak tekinthető. Tehát olyan kérdésekről van szó, amelyeket taglalni lehet, mielőtt az ember elmegy a szakbizottsági ülésre. A képviselőnek 4-5-6 napja van, néha kevesebb, és ezen idő alatt lehet reagálni, hogyha az ember nem ért egyet az említett eljárással. Tehát mielőtt a bizottság eh, állást foglalt, a bírész előtt három hónappal járunk, az az anyag neve, hogy összefoglalás, eh, végkövetkeztetések és javaslatok. Tehát szeretném, hogyha ezen dokumentum kapcsán hatékonyabb eljárást valósítanánk meg. Ehm, Elnézést, nem volt világos az imént. Ön azt emelte ki, hogy nagyon kevés idő áll rendelkezésükre a dokumentumok készhezvétele, illetve a dokumentumok pontos ülésbe illesztése között. Ezeket a dokumentumokat minden kolléga megkapja. Hogyha, me, hogyha a hivatal megkap egy X számú petíciót, akkor azt megvizsgálja a titkárság, és aztán ezekhez véleményt csatolunk, és minden kolléga, kollégának lehetőség van arra, hogy saját álláspontját kifejlesz -e ez, vagy ki dolgozza ezen véleményekkel kapcsolatban önnek az összes dokumentummal gondja van? Tehát ezeket a véleményeket aztán ülésekhez párosítjuk, tehát minden egyes petíciót be soroljuk egy ülésbe, ülés időpontba. Ön szerint arra lenne szükség, hogy a képviselőknek több ideje legyen arra, hogy javaslatukat vagy állásfoglalásukat kifejtsék az egy egyes petíciókkal kapcsolatban. Tehát ne három nap, hanem mondjuk öt nap álljon rendelkezésre. Szerintem ez egy megbeszélésre érdemes javaslat a koordinátorok ülésén. Felvetjük majd, megnézzük, hogy jut-e ma erre idő. Természetesen figyelembe vesszük ezt, tehát hogy több ideje legyen a képviselőknek arra, hogy egy-egy petíciót és az ahhoz kapcsolódó véleményt megvizsgálják. Ez így rendben van, kolléga? In ganz groben. Elnök asszony, a válaszom nagyjából igen. De nem értem az eljárást. Tehát, hogyha nem eh, segíti önöket a titkárság még mindig, és hogyha nem ért mondjuk egyet a titkárság az én javaslatommal, akkor ezt a titkárságnak önökkel kell megbeszélnie, de úgy tűnik, hogy erre sem került sor. Én közvetlenül is eljuttathatom önnek azt a nyolc e-mailt, amit az elmúlt években ebben a témában írtam, és akkor a titkárság is reagálhat mindenre. Questa seconda parte del suo intervento hozzászólásának második részével kapcsolatban, hát nyilván kérdést tesz fel, próbálok erre választ találni azzal kapcsolatban, hogy a különböző petíciókkal vagy véleményekről hány, hány másolatot vagy hány példányt kapunk, hát nyilván ez is fontos, hogyha nem kapják meg a képviselők időben a dokumentumokat, akkor nyilván tájékoztatni kell az elnökséget. Nyilván nem megfelelően megalapozottak akkor a képviselői vélemények vagy állásfoglalások. Ön azt kéri, hogy mindenkihez jusson el ez a kérdés. Nyilván a koordinátoroknak nem lesz ellenvetése. Megpróbáljuk, mint említettem, a válasz kommunikációs módszerét, vagy a válaszadás kommunikációs módszerét kicsit javítani. Most térjünk rá a petíciókra. Hatos rendi pont. Maria Grácia Kanúti olasz állampolgár által benyújtott petícióról van szó, Róma melletti Malagrottában működő hulladéklerakóról szól ez. Azt vélem, hogy Kanúti asszony itt van a körünkben. Először is megadom a szót, tehát Kanúti asszonynak. Pronto? Ehm, allora, io ho portato delle foto per spiegarvi meglio questo. Néhány fotót hoztam, hogy jobban érthető legyen a helyzet. 1955-ben édesapám Rómába érkezett, hogy munkát vállaljon. 13 kilométerre található az a ház Campidogli-tól, ahol elhelyezkedett, és 18 kilométerre a tengertől így láthatják a távolságokat. 78-ban új házat építettünk 500 méterre az előző háztól, vagy ingatlantól, egy új építési övezetben, amely akkor nőtt ki a földből, a római önkormányzat engedélyével. Volt itt voltak itt kutak, ivóvízkutak, illetve a levegő jódos volt, hiszen, hiszen közel voltunk a tengerhez. 78-tól családom családomnak fizetnie kellett az önkormányzatnak a csatornáért, illetve az utak fenntartásáért és Roma, Romának pedig a különböző egyéb szolgáltatásokért, például vízért, áramért, stb. Ekkor az történt, hogy 78-ban egy nem építhető területen, vagy nem beépíthető területen egy földtulajdonos hulladék lerakóként kezdte el használni, engedély nélküli hulladék lerakóként ezt a területet. Nos, 78-ban már nagyon is lakott volt ez a terület. Casallumbroso, Zimo, amely Via Aurelia közelében helyezkedik el, Massimil, illetve Malagrotta is nagyon sűrűn lakott területek voltak. és akkor még elég kicsi volt ez a hulladék lerakó. A sárgával jelölt területen volt az én lakóházam, körülbelül másfél kilométerre ettől a hulladék lerakótól, ami korábban egész egyszerűen gödör volt. Ezután 84-ben a római önkormányzat először különleges különleges módon, utána pedig egyre rendszeresebben öm, kommunális hulladékot rakott le ebben a lerakóban. Aztán végül mindennapos gyakorlattá vált ez. 90-ben a helyi lakosok elkezdtek tiltakozni ez ügyben, hiszen kellemetlen hatásokat figyeltek meg. Láthatják itt a piros folttal, vagy vörös folttal, hogy mekkorává nőtt a hulladéklerakó. Ez a Laurériától Casal Lumbrozóig húzódó vonal kb. 3,5 km, úgyhogy ez szemlélteti azt, hogy milyen nagy ez a hulladék lerakó. Nagyon nagy. Aztán itt van ez a két zöld terület, két kis zöld terület, egyfajta zöld korlát, ezt az önkormányzat önkormányzat fejlesztették ki, és ezek a lila területek pedig hát nagyon rossz szagú hulladék, folyékony hulladék tengerek, vagy hulladék tavak. Hihetetlenül rossz szaga van, és ezt az egész környéken lehet érezni. A Via Casallumbroso utat itt láthatják 2010-ben és 2009-ben két incidens történt, ugyanis gyakorlatilag az útra borult ki ez a rengeteg hulladék, hiszen sokkal több hulladékot raktak le a hulladék lerakóban, mint amennyire kapacitás volt, és egész egyszerűen túlfutott ez, tehát ki ömlött a, az útra ez a rengeteg hulladék, és ez elzárta, a hullad, ez elta az utat, gyakorlatilag a megközelíthetetlen ez a terület. Nap mint nap kamionok érkeznek erre a, ebbe a hulladékleradékba, és nap mint nap egyre magasabb lesz a hulladék tenger, vagy a hulladék hegység. Különböző munkagépek dolgoznak ott, mozgatják a hulladékot, és utána pedig megpróbálják leegyengetni a területet a munkagépek nagyon sok a por, hihetetlenül rossz szagok terjengenek arra felé, illetve a szelek is fokozzák a kellemetlen hatásokat, nem is beszélve a magas hőmérsékletről és a rossz, és az esőről. Én megbetegedtem ennek következtében, aztán fel, ö, ö, a kellemetlen körülmények között nagyon magas ö, hőmérsékleten volt. Elnézést kérek, egy kis technikai szünet. Májam is megbetegedett, illetve a nemi szerveim. Láthatják, hogy hihetetlen mértékben megdúzzadta a hasam, fölhalmozódott benne a, fölhalmozódott benne a folyadék, és ezt le kellett időről időre fejteni ezt a, ezt a folyadékot. Három és, három és három negyed, illetve négy liter vizet vesztettem így, és illetve kemoterápián vettem részt, amely nagyon fájdalmas és megterhelő volt 2008-tól. Az onkológus nem gondolta, hogy a különböző mellékhatásokról engem tájékoztatni kéne. Elértük azt a kemoterápia során, hogy már nem termelődtek újra a ráksejtek, de az idegrendszerem, illetve a csontrendszerem nagyon meggyengült. Gondom van a mozgással, a fogazatommal, és nagyon nehezen nehezen állok meg a lábamon. Láthatják itt is, hogy fel vagyok duzzadva, és ez a hihetetlen mennyiség az összes többi belső szervemet elnyomja. szívemet, a gyomromat, a, a húgyhólyagomat, a tüdőmet, a vesét, a mellékvesét, ezért aztán nagyon nehéz eh, normális életet élni állandóan. Hány ingerem van, inkontinens vagyok, fáradt vagyok, eh, refluxbetegségem van, eh, számos egyéb problémám, szexuális élet is rendkívül nehéz, nehézkessé vált. Tehát gyakorlatilag minden napi életemben gátol meg ez a betegség. Én úgy vélem, hogy környezetvédelmi bűncselekményt követett el a helybéli önkormányzat. Róma 1967-től 76-ig felelős azért, hogy elhelyezte ezen a területen a hulladék lerakót. Illetve azon önkormányzatok és önkormányzati tagok, akik 76-tól 2011-ig dolgoztak itt, hiszen nem értették pontosan, és nem mérték fel, hogy ennek milyen hatása van ennek a hulladék lerakónak a helybéliekre. A kórházi, illetve ipari és kommunális hulladékokat ide helyezték el, nem volt kompetens szerintem a helybéli önkormányzat nem megfelelő célra használták fel ezt a területet, és nagyon közel volt ez a terület, mint említettem, lakott területekhez, és Campidogliótól is csak 13 kilométer. Van még egy kis időm, elnézést. Az építés fejlesztőt is felelősnek tartom, hiszen nem figyeltek oda ennek a területnek a céljára, nem figyelt oda a római önkormányzat a helybéli lakosok egészségére. Nem volt lehetőség a hulladék visszaforgatására. Egész egyszerűen mindenféle ö, különbségtétel nélkül az összes hulladékot oda lerakták, nagyon sok ö, káros gáz keletkezett így. Nem is tudom, hogy mekkora mennyiségű anyag került így a levegőbe, ilyen gáz. Nem tudom, hogy egy liter ilyen gáz, vagy mérgező gázt hány tonna, vagy hány kiló hulladékból eredeztethetünk. Elnök, kérem fejezze már be. Akkor a Jerrytről nem beszélek. Még egyetlen egy dolgot hadd mutassak meg. Ez az úgynevezett ökoszörny. Láthatják, hogy 2006-ban mekkora volt ez a, ez a hulladék lerakó, már akkor is magasabb volt ez, mint a horizont. Egyre nőtt a hulladék lerakó dombja, 2010-ben, 2011-ben láthatják, látják, hogy a ház tetejéhez képest mennyire nőtt meg. Én már a tengerig el sem látok, hanem csak ezt a lerakót látom. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. Elnök, köszönöm szépen. Most a bizottság képviselőnek adom meg a szót, ő már elindított egy vizsgálatot a benyújtó petíciójával kapcsolatban. Jankodeszkú úrnak adom meg a szót. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan ön is elmondta, a bizottság már előzetes vizsgálatokat elindított a malagrottai hulladék lerakóval kapcsolatban. Az első információcserét lefolytattuk az olasz hatóságokkal, egy új kérést küldtünk el nekik 2010. júniusában újabb információkat kért, kérve. Miután a bizottság és az olasz hatóságok között többször került már sor kapcsolatfelvételre, és egy másik ügy kivizsgálásával kapcsolatban is történt ilyen, a lációi tartományban is van egy hasonló ügy, hulladékkezelés. 2011-ben ezek folytatódnak. Természetesen a malagrottai lerakó egy külön dosszié, szerződésszegés miatti eljárást indítottunk, és előzetes vizsgálódások folynak a malagrottai hulladékkal kapcsolatban. A lációi hulladékkezelési ügyet tulajdonképpen egész Láció tartományban vizsgáljuk, és Malagrotta is ebben a tartományban van. A hulladék kezelési terv Láció tartományban, amelyel kapcsolatban a bizottság eh, tárgyal az olasz hatóságokkal, és felhívtuk a figyelmüket arra, hogy sürgetően hivatalos választ kell küldeniük a bizottság a malagrottai hulladéklerakóval tavaly hozzájuk eljutatott kéréseire. Az olasz hatóságok azokra a kérdésekre, amelyek eh, Kanuti eh, asszony által eh, itt eh, feletek sorolva. Nos, minél előbb be, kellene, hogy, be kell, hogy érkezzenek az olasz hatóságoktól. A bizottság fontolgatja és vizsgálni fogja, hogy az EU környezetvédelmi jogszabályait érte-es valamilyen sérelem, és ezt kiterjesztjük az egész, az egész Láció eh, tartományra vonatkozó hulladékkezelési tervre, amiért hát jóval nagyobb volumenében, mint pusztán a malagrottai eh, lerakó. Köszönöm szépen. A helyi kép, a helyi eh, szervek hivatalos válaszát még várjuk, és ehhez kapcsolódik majd a bizottság hivatalos végső válasza is. Köszönöm szépen, elnök asszony! meghallgattam a petíció benyújtóját, azt gondolom, hogy néha elképesztő dolgokat hallottunk, hiszen az emberi életekre van befolyással ez a hulladék lerakó. Nagyon érzékenynek kell lennünk ezen petícióval kapcsolatban meghallgattuk a bizottságot is, és szerintem egészen világos, hogy nyitva kell hagynunk ezt az ügyet. Már több mint fél éve kérjük a tájékoztatást a helyi szervektől, a bizottság pedig most ismételten arról számol be, hogy nem érkezett meg a tájékoztatás, hogy, és így egyáltalán véleményt se tud mondani ennyit hagynám ezt az ügyet egészen addig, amíg nem érkezik az információ, a tájékoztató. Az elkövetkezendő óra, órákban pedig arra kérném fel a bizottságot, illetve azt kérném, hogy a bizottság az elkövetkezendő órákban vegye fel a kapcsolatot a helyi szervekkel. Több mint hét hónap telt el azóta, hogy a bizottság felvette velük a kapcsolatot először. Nem tudom, hogy egyszer kérték csak az információt, a tájékoztatást, vagy többször is rájuk szóltak, de hát hét, nap ala, hét hónap alatt elég sokszor föl lehet keresni a helyi hatóságot. Az volt az eredeti terv, hogy mire itt megjelenik a petíció benyújtója, addigra már az összes információ birt, birtokában leszünk. Köszönöm szépen, és mindig. Még egyszer azt kérem, hogy hagyjuk nyitva az ügyet. A UKEN kolléga. Ja, eh, tak, fru formand. Jeg har bare et enkelt... Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kérdést szeretnék feltenni. Lehet, hogy valami elkerülte a figyelmemet, de azt kérdezném, hogy ugye véleményem szerint az integrált környezetvédelmi irányelv mellett létezik egy hulladék irányelv is. Ezt is figyelembe veszik a hulladékkezelési terv készítésekor, hiszen a hulladék ártalmatlanítás kapcsán létezik egyfajta hierarchia, de nem tudom, hogy jól figyeltem-e, de csak a környezetvédelmi, az integrált környezetvédelmi irányelvet említették, és nem hallottam, hogy a hulladék irányelvet egyáltalán figyelembe veszik-e. Köszönöm. Illa eh, kollega jár. Jár kolléga. Ez a mich. Eh, három dolog szerintem nagyon fontos, a hulladék irányelv, azután, hogy eh, milyen környezeti hatások keletkeznek, és azután ott van az emberek egészsége csatlakozom a kollégámhoz. Én sem tartom elfogadhatónak, hogy ez ilyen hosszú ideig tart, és mindig nem érkezett válasz. Azt hiszem, hogy a petíció benyújtójának igaza van, itt gyors válasz kellene kikövetelni. A bizottságtól kérdezem, hogy mikorra számítanak arra, hogy kielégítő választ eh, kapnak az olasz hatóságtól. Addig nyitva kell hagyni a petíciót, ez magától értetődik, de hát ez konkrétan a petíció benyújtájának a panaszosnak nem segít. Ugyanis ő arra számított, hogy ma itt megfelelő választ kap a bizottságtól, eh, és az, illetve hát az olasz hatóságoktól. Azt hiszem, hogy a bizottság képviselője már is tud részleges válaszra szolgálni. Köszönöm. Ahogyan mondtam, itt ez a bizottság számára is sürgetően fontos kérdés, és made uh, the additional request. Már hét hónap eltelt, és ahogyan említettem, időközben kétoldalú megbeszéléseket folytatunk az olasz hatóságokkal. Ez egy nagyon komplex kérdéskör, és egyetértek a kollégájával, itt valóban több környezetvédelmi jogszabály is érintett, a hulladék ártalmatlanításra vonatkozó irányelvnek is nyilvánvalóan van hatása, hogyha ezt rosszul ültetik át, akkor ez egészségkárosító hatást is eredményezhet. Ahogyan mondtam, múlt csütörtökön tárgyaltunk az olasz hatóságokkal. Most várjuk az olasz hatóság részéről a hivatalos választ minél előbb. És ha meg lesz ez a válasz, akkor fogjuk megtenni a következő megfelelő lépéseket. Reméljük, hogy kielégítő választ fogunk kapni. Vagy ha ez nem így lesz, akkor vannak jogi eszközeink, és ahogy mondtam, a bizottság ezt a kérdést sürgős ügynek tekinti. A lációi hulladékezelési terv kapcsán is beszélünk az egész környékről, nem csak a malagrottai hulladéklerakóról van itt szó, hanem tulajdonképpen az egész Lázió tartományban vannak problémák a hulladékkezeléssel. Dolgozunk tehát az ügyön, együtt az olasz hatóságokkal, és reméljük, hogy további lépéseket megtehetjük majd, ha meg lesz a válasz. quindi eh, credo che ci sia... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy mindenki egyetért abban, hogy ezt a kérdést még a továbbiakban meg kell vitatni, hiszen nem volt végeges válaszunk a bizottságtól, hiszen a bizottság sem kapott tájékoztatást a megkeresett hatóságoktól. Úgyhogy sürgősséggel föl kell venni ismételten a kapcsolatot az olasz hatóságokkal. Talán mi segíthetünk ebben a hatóság megkeresés, megkeresésben, akár fel is kérhetjük arra az olasz hatóságokat, hogy jelenjenek meg itt egy meghallgatáson, az, hogy egyáltalán nyújtsák be a válaszukat. Talán az is okos lépés lehet, hogyha a következő ülésünkre beidézzük, mint egy, az olasz hatóságot és nekik arról akkor meg kell nyilvánulniuk, ha úgy döntenek, hogy eljönnek. Kérdésem a petíció benyújtója felé, hogy szeretne valamit hozzátenni az elhangzottakhoz. Van-e kommentárja? Röviden kérem. Igen. Az utolsó hírek arról szólnak, hogy, hogy egymásra mutogattak a helyi, a helyi hatóságok, tehát a régió vezetője, illetve az önkormányzat vezetője. A gond az, hogy mi napról napra belélegezzük ezeket a mérges porokat, illetve hogyha te szemétégetőket helyezkednek el, annak se lesz túl jó hatása, úgyhogy elég szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Elnök, hátborzongató dolgokat hallunk itt, ahogy azt a kollégák is elmondták. Jelenleg nem tudunk önnek semmilyen biztos választ adni. Egy dolgot tudunk mondani, ez pedig az, hogy próbáljuk megtalálni azt a szemét, vagy azt a hatóságot, akinek meg kéne adni a választ Olaszországban. Arra kértük az Európai Bizottságot, hogy azonnali jelleggel járjon utána a dolognak, de mi, a szakbizottság is megteszünk mindent azért, hogy a helyi önkormányzat vezetője, illetve a régió vezetője jelenjenek itt meg, és válaszoljanak a feltett kérdésekre. Feltesszük tehát azt a kérdést, hogy pontosan mikor gondolják megoldani ezt a helyzetet petíció benyújtója. Nem szeretnénk, hogyha az égig emelkedne ez a hulladék hegy. Osztináru kolléga. Your proposal, Mrs. Szeretnék visszatérni, elnök asszony, az ön javaslatára. Két ok miatt is teszem ezt. Az nyilvánvaló, hogy nekünk itt a Peti Bizottságnak kell tennünk valamit a panaszos érdekében második dolog, olyan sok ügyjel állunk szemben, ismételten elén kerülnek olyan ügyek, amikor a nemzeti hatóságok vagy nem válaszolnak az Európai Bizottságnak, vagy pedig évekig várnak a válaszadással. Talán kellene egy különleges ülésen találkozunk Sefkovics biztossal, aki az intézményközi együttműködés felelőse, és ilyen módon tudnánk meghatározni azt, eh, hogy hogyan tudnánk felállítani egyfajta ütemtervet eh, az Európai Bizottság és a tagállamok közötti eh, kapcsolatfelvételek vagy kommunikáció számára. Nem tudom, hogy hogy kellene ezt a kérdést még rövidre zárni, vagy finomítani, de ez, ami most zajlik, az szégyenletes. A kormányzatok egyszerűen nem eh, tanúsítanak tiszteletet eh, az Európai Bizottság és az Európai Parlament eh, irányába. És úgy tűnik, hogy teljesen elfogadhatatlan ez a magatartás. Én nagyon határozottan arra bátorítanám önt, elnök asszony, hogy írja meg ezt a levelet a kormánynak, az olasz kormánynak, és Sefkovics, Sefkovics biztossal is találkozunk, a bizottság alelnöke, találjunk valamilyen működőképes megoldást, más. Máskülönben teljesen haszontalan az, amit mi itt csinálunk. Semmi haszna nincs annak, amit itt teszünk. Nem tudjuk megvédeni az európai polgárok érdekeit és jogait. Köszönöm. Grazie, di nuovo il collega Iarfi. Köszönöm, Jár úr Nagyon határozottan támogatom a kollégámat. Számomra is ez itt a legnagyobb probléma a petíciós bizottságban. Hogyha a tagállamoktól nem kapunk tájékoztatást, akkor nem tudunk dönteni a petíciókról. Itt nem csak erről a konkrét petícióról van szó, hanem sok más, elsőben a környezetvédelmi tárgyú petícióról is. Sokszor az a benyomásunk, hogy a tagállamok tudatosan is ilyen lassan válaszolnak, sietik ezt el, bíznak abban, hogy hát időközben már a tények nem lehet majd úgyse változtatni. Határidőket kellene meghatározni, vagy nem tudom, hogy itt egy gentleman agreement is elég lenne, egy elfogadható lenne. Támogatom azt, hogy tegyünk valamit, ugyanis sok petíció esetében az utolsó mondatban újra és újra azt látjuk, hogy a tagállam egész egyszerűen nem küldött választ. Eljön majd az a pillanat, amikor már egyáltalán nem fogunk tudni dolgozni. Ez volt a véleményem. Quindi a questo punto la... Köszönöm szépen. Nyitva hagyjuk tehát ezt az ügyet. Az elnökség levelet intéz majd a szóban forgó illetékes hatóságokhoz, illetve arra kérjük az Európai Bizottságot, hogy sürgősséggel próbáljon választ szerezni, és azt kérjük a bizottságtól, hogy mi hamarabb próbálja meg ezt elérni. Köszönet a petíció benyújtójának, és következik a következő napi pont. Ivajló Aszenok Krasztev polgár, állampolgár petíciójáról, petíciójáról van szó, szóval meg is adom neki a szót. Благодаря ви. Първо да ви се представя. Казвам се Божилов, Венцислав Божилов, председател на Сдружение защита здравето и живота на населението и околната. Igen, tisztelt elnök asszony. Elnöke vagyok az a környék lakosai egészségéért tevékenykedő egyesületnek. Itt a 1405 per 2007-es petícióról van most szó, és Szofia egyik város részének a problémáira szeretnénk megoldást találni. Igen, tisztelt képviselők! A következő a problémánk. A mi város részünkben létesítettek egy illegális hulladék eh, lerakót. Eh, eh, Szuhodolnak hívják ezt a város részt. Az Európai Bizottság kérésére hoztunk különböző dokumentumokat, videókat is, amelyeken nagyon jól látszik, hogy a különböző közösségi irányelveket milyen nagy mértékben megsértik és figyelmen kívül hagyják. A probléma valóban rendkívül súlyos, ugyanis különösen a víz védelmi irányelvet megsértése nagyon is eh, szembetűnő. Ennek értelmében eh, a talajvizet eh, megfelelően kellene óvni a szennyeződésektől. Nos, itt elszennyeződik a talajvíz, ami súlyosan károsítja az ott élők egészségét. Többször is kértük, hogy végezzék el az esetleges egészségre gyakorolt káros hatások elemzését, de soha nem került sor ilyen elemzésre. Látták az előbb a videót, az Arte és több más európai adó is már bemutatta ezeket a videókat. Az Európai Bizottság az Európai Bírósághoz fordult, és megvádolta Bulgáriát azzal, hogy nincsenek megfelelő hulladékkezelő berendezések. A bizottság azonban azt kellett, hogy tapasztalja, hogy a bulgárhatóságok továbbra is használják azt az illegális hulladék lerakót, ami egyáltalán nem felel meg a közösségi követelményeknek, jogszabályok, jogszabályoknak. A bulgár, bulgár kormány hulladék ártalmatlanítása kapcsolatos politikáját túl nagy toleranciával kezelte eddig Európa, és ez oda vezetett, hogy a hatóságok most már egyáltalán nem reagálnak, nem tesznek semmit. Gyakorlatilag itt egy ökológiai háború zajlik ennek a környéknek a lakosaival több mint 330 hektárnyi ez az illegális lerakó terület, ahol nehéz fémeket is leraknak, mérgező, veszélyes hulladékot is, kén eh, gázok szabadulnak ki, nagyon eh, súlyos betegségeket eh, okozva. Mint ezek a problémák, a kormány és az ott lakók érdekellentétei is visszavezethetők. Tudjuk, hogy Európában is már léteznek korszerű technológiák a megfelelő hulladék ártalmatlanításra, de ezeket a technológiákat Bulgária nem alkalmazza elsősorban érdek, konfliktusok, érdekütközések vagy korrupció miatt. Eddig a bizottság kérdéseire nem érkezett válasz, ez pedig borzasztó sok kárt okoz az ott élők és a további következő nemzedékek számára is. Ami itt történik, az az európai értékeket is sérti, hiszen mindenkinek joga van, minden embernek joga van az egészségre és a környezet megúvásának a kötelezettsége és fontos értéke az Európai Uniónak. Ami az egészségre gyakorolt káros hatásokat illeti, itt például láthatják eh, a videón, hogy a eh, deponia környékén eh, nagyon sok a rákos megbetegedés, megugrott a rákos megbetegedések száma. 5-6 szklerózis multiplexes megbetegedés is előfordult, és mindez a fővárosban történik. Az Európai Közösség tagjaként több támogatást is kérünk, de a bizottság nagyobb nyomást kellene, hogy kifejtsen a bulgár kormányra annak érdekében, hogy ezt a problémát meg lehessen oldani a megfelelő módon, és ne fenyegesse tovább ilyen nagy veszély az ebben a körzetben lakók életét és egészségét. Emellett jó lenne egy szakértői vitát is elindítani, lefolytatni, lefolytatni és én is örömmel rendelkezésükre állok. Szívesen összegyűjtök még további szakértői véleményeket is. Köszönöm. Most pedig még valamit szeretnék kihangsúlyozni. Az az irányelv, amit Bulgária ültetett át, vagy megsért, az újra hasznosításra vonatkozó 2001-es irányelv, a recycling irányelv, ezt is felsoroltuk. Itt E, ugyanúgy, mint a 80, 87 es irányelvet, amely az emissziókat kérdését szabályozza. Itt e, nyilvánvaló, hogy a hulladék ártalmatlanítás e, kapcsán nagyon súlyos hibák történtek, és éppen ezért mi önökhöz fordulunk, hiszen szinte az utolsó lehetőséget látjuk abban, hogy önök esetleg segítenek. Köszönöm szépen, Ivanov kolléga, parancsoljon. With regard to the disposal, <coughs> excuse me. Ami a hulladék lerakót illeti, Szófiában a háztartási hulladék lerakót, a bizottság Bulgária ellen szabálysértési eljárást indított és a 2006-os irányelv 5-ös cikkeje, illetve a, a tanácsi rendelet szintén a hulladék lerakásával kapcsolatos szabályokat rögzíti. Bulgária 2007-ben kapott levelet, és decemberben válaszolt erre. 2008 decerebében Bulgáriának véleményt küldött a bizottság 2009. februárjában, erre Bulgária reagált. 2009. novemberében a bizottság úgy döntött, hogy Bulgária ügyében bírósági eljárást indít, annak érdekében, hogy a hulladék keret irányelv 5. cikkeljének betartatása kapcsán megfelelő eljárás induljon. és Szófia fővárosában megfelelő hulladéklerókakókat kell kialakítani. Az új hulladékmenedzsment, illetve hulladékkezelési rendszer az első elemet tekintve megfelelőnek minősítheti. Ami pedig a konzisztensebb megfelelést illeti, nagyon fontos a költséghatékonyság elvének érvényesítése. A benyújtott projekt bizonyos elemeit felül kell vizsgálni. Az integrált uh, hulladékkezelési rendszert az egyik projektnek kell tekinteni, és a bizottság uh, szolgáltai úgy döntöttek, hogy időt lehet uh, megtakarítani azzal, hogy a két fázisban implementálják ezt a projektet. Az első fázist azonnal el lehet kezdeni, a második szakasz pedig az előzetes értékelések után. Ez a bolgár hatóság számára lehetőséget biztosít ahhoz, hogy egy jól működő hulladékkezelési kezelési rendszert alakítson ki, illetve környezetvédelmi és gazdasági szempontból hatékony rendszert alakítson ki. Amint az új hulladék lerakó megkezdi tevékenységét, a bizottság a bolgár hatóságokkal együtt szeretné biztosítani azt, hogy a létrejött hulladék az európai szabályoknak megfelel az szerint, hogy sikerül-e felfüggeszteni a szabálysértési eljárást, amiatt, hogy Szófia, illetve Bulgária nem tett eleget az európai szabályozásnak, addig a célok rögzítése megmarad egészen azon időpontig, amíg a bizottság nem hoz új döntést. A bizottság a petíciós szakbizottságot informálni fogja arról, hogy Bulgária milyen mértékben tesz eleget az irányelvnek. Maga lehet a dopolnjena Következőt szeretném elmondani, elnök asszony. Tóva kolléga. Bolgárul folytatom. x egyszerre kezeljük ezt a kérdést itt a szakbizottságban. Az elmúlt mandátum alatt eh, már foglalkoztunk a témával, Éppen ezért aggodalomra ad okot ez a kérdés. 2007-ből származik ez a petíció, és jelenleg 2011-et írunk. És mindez azt mutatja, hogy milyen lassan működik ez a szakbizottság. Mindez válasz a hatékonyságunkról folytatott vitára. A bizottság formális választ adott, amit már többször hallottunk. Egy olyan válasz, ami a korábbi válaszokkal azonos. Egy olyan kérdésre kaptunk választ, amelyet már hónapokkal ezelőtt feltettünk. Időközben nem változott semmi. A leírt helyzet, és amit láttunk a képernyőn, eh, továbbra is veszélyes. A bizottságot meg szeretném kérdezni arról, hogy hogyan képzeli munkáját a bolgár kormányjal. A hulladék eh, kezelő eh, üzem építése még nem kezdődött el, és egyáltalán nem világos arról az, hogy a két különböző szakasz hogyan nézzen ki. Miből is állna ez a két különböző szakasz? Vannak még olyan részletek, amelyeket tisztázni kell, mielőtt elindulhat az építés. Melyek azok a határidők, amelyeket Szófia önkormányzatának be kell tartania? Szófia lakói továbbra is egy nem egészséges környezetben élnek, és a bolgár hatóságok milyen információkat továbbítottak a szugodoli hulladéklerakó kapcsán. Mindenek meg kell felelni az európai normáknak, de ez egyenlőre nem igaz. Tervezze a bizottság helyszíni ellenőrzést. A lakók panaszkodnak, a bizottságok fordulnak, a bizottság eh, már reagált, de mégsem sikerült a nyitott kérdésekre választ adni. Az Európai Bíróság szintén bekapcsolódott ebbe az ügybe, de mindez mégsem vezetett sikerre. Négy éve zajlik ez a per. Hát négy éve nem sikerült megoldást találni erre a problémára. Azt gondolom, hogy a petíciót nyitva kell hagyni, és a szakbizottságunknak levelet kell megfogalmaznia a bolgárhatóságok fezé, és ragaszkodom ahhoz, hogy a bizottság még egyszer küldjön ellenőrző bizottságot Bulgáriába. Tisztelt kollégák, kedves petíció benyújtója! Ugyanarról a régi ügyről van szó. Még mindig azon gondolkodunk, hogy mennyi ideig gondolkodhatunk arról, hogy meddig tart ez az egész. Ezt a petíciót még mindig nem sikerült megoldani, és már 2011-et írunk. Az Európai Bizottság elmondta azt, hogy komolyan vizsgálja a projekt megvalósulását Szokodolban. Ez fantasztikus. De tisztelt bizottsági képviselő, mielőtt ön a bolgár kormányt hibáztatja, és én tudom, ki volt a polgármester Szófiában, természetesen ez csak vicc, nem komoly kérdés, de félretéve a viccet. Biztos úr, mondja el, hogy meddig tart a helyzet értékelése. Rendelkeznek-e technikai jellegű információkkal? Rendelkeznek-e információkkal ennek a hulladék lerakónak a hatásairól, illetve a közösségre gyakorolt hatásával és a környezetre eh, kifejtett hatásával? Valószínűleg nem. A harmadik pont – Mondja el nekünk azt, hogy ez a tanulmány hogy is néz ki. Létezik -e egy időrend arra vonatkozóan, hogy igen, ez a projekt májusban, novemberben, vagy bármikor máskor megépül. És 2020-ban veti, eh, kezdheti el működését része ez a 2020-as stratégiának, vagy nem. Sajnálom, de nem tudom elfogadni üres és gyenge válaszaikat. Azt gondolom, hogy ezek üres szólamok itt a szakbizottság előtt, Ön nem az Európai Bizottság szent képviselője, és nem is a Bibliával foglalkozunk, tehát önnek el kell mondania azt, mikor indul be a szervei-sértési eljárás? Amennyiben a hatóságok nem foganatosítanak intézkedéseket a bizottsági tanulmány értelmében. És utolsó kérdésem, ki fizeti majd meg a károkat azoknak az embereknek, akik szenvedik mindezek következményeit? Az Európai Bizottság az, vagy a bolgár kormány? Ők fizetnek-e majd bírságot, fizetnek-e majd kártérítést mindazoknak, akik életüket veszítik el, és egészségüket. Tehát vissza szeretnék térni az első javaslatra, elnök asszony. Nagyon fontos új jelentést készíteni a hulladékkezelésről, az Envivel karöltve, és megfelelő eh, időtervet kialakítani. Elfogadhatatlan az a módszer, ahogy ezt a kérdést eh, egyelőre kezelik. Milyen üzenetet eh, közvetítsünk az európai polgároknak a saját legitim kérésükre? hogyan higgyenek nekünk, amikor az emberekkel találkozunk. Azt gondolom, hogy teljes mértékkel nevetségessé tesszük magunkat, és én ezt nem tudom elfogadni. Sajnálom. Óken asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyes, egyetértek Viktorral, és azt gondolom, hogy a büntetlenség eh, atmoszférája nagyon súlyos probléma. Mindenhova, bárhova is tekintünk, ugyanez a probléma merül fel, és tudjuk, hogy vannak olyan területek, ahol a hulladékkezelést meg tudják oldani. Ez nem megoldhatatlan feladat. Azt gondolom, hogy sürgetnünk kell az együttműködést az ENVI szakbizottsággal, és a bizottságnak eh, sokkal erőteljesebbnek kell lennie. Természetesen már sokkal régebben eh, el kellett volna indítaniuk az eljárást. Tehát eh, nagyon fontos, hogy azok a területek, ahol sikerült megoldani a hulladékkezelés problémáját, példát szolgáltassanak mások számára. Hogyha Folyamatosan azzal állunk elő, hogy nehéz a hulladékkezelés nem csak Olaszországban és az új tagországokban, hanem minden tagországban. Ez nagyon rossz dolog. Világosak a bizonyítékok, tehát már sokkal régebben meg lehetett volna oldani ezt az ügyet. Legyünk most komolyak, és sürgetem a szakbizottságot, arra, hogy a kopenhágai ügynökséggel működjenek együtt. Az ügynökség eh, foglalkozott már az ügyjel, illetve azzal, hogy hogyan tudjuk egymást segíteni. Nem arról van szó, hogy bárkit is büntetni szeretnénk, hanem arról, hogy megoldjuk a problémát. Elérkezett az ideje, hogy válaszokat adjunk. Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás? Köszönöm szépen. Csatlakozni szeretnék az előttem szólókhoz, és hangsúlyozni szeretném azt, hogy a négy év túlságosan hosszú idő. És nem várhatjuk el azt a lakosságtól, hogy legyen türelmes. És még tovább lépnék, nem lehet eh, megfizetni az egészségügyi károsodásokat. Hogyha már, ha valaki már rákos eh, megbetegedésben szenved, akkor kemoterápiát szeretnénk fizetni neki. Tisztában van azzal bárki is, hogy mit jelent az, hogy ha valakinek rákbetegsége van. Nagyon fontos eh, a fellépés, a cselekvés, mégpedig minél hamarabb annak érdekében, hogy ne szenvedjenek az érintettek még jobban. És mi leszünk a hibásak, hogyha a környezetünk csak hulladék lerakókból fog összeállni, éppen ezért nagyon fontos, hogy a hulladékkezelés problémáját megoldjuk. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. A benyújtott összes petícióval kapcsolatban szeretnék valamit mondani. Nem arról van szó, hogy nem léteznének megfelelő technológiák, és el lehetnek kerülni a hulladék lerakókat. Ez egy középkori módszer, az a különbség a középkorral szemben, hogy annak idején az utcán hevert a hulladék, most pedig egy lerakóban. Tehát eh, létezik megfelelő eh, technológia, és el lehetne kerülni a hulladék lerakókat. Láttuk már a fóliákat, és ez nem megengedhető. A második megjegyzésem. Pénz is rendelkezésre áll. Az is elképzelhető, hogy pénzügyi megszorítások miatt, például annak idején a szocializmusban volt ez így, minden dorfnak volt saját hulladék lerakója, külön-külön, azért, mert nem volt elegendő pénz. Most azonban ez már nem így van. Éppen ezért bosszantó, hogy nem történik semmi. A Strasburgi ülésen a tartományokhoz szólt, hiszen a hulladék egy olyan terület, eh, hogy, hogy eh, munkahelyeket is lehet terinteni, néhány ország ezt már fel is fogta, de néhány ország még nem. Ipari hulladékot is ártalmatlanítani kell, és visszatérek a problémára. Egyetértek azzal, hogy egy nagy jelentést készítsünk a szakbizottságban az MV-vel együtt, és ennek keretében foglalkozunk a hulladék ártalmatlanításával. A tar- tartományok úgy élik meg, hogy ez egy bocsánatos bűn. A bizottság megérkezik majd, esetleg pert indít, de nem történik semmi. Lehet, hogy kormányváltás is van, és az ember újból kezdheti az egészet. Azok, akik felelősek ezért a területért nem csak a környezetet károsítják, hanem az emberi egészséget is. Éppen ezért úgy tűnik, hogy a szankcionálási mechanizmus nem elegendő. Szeretnék a bizottsághoz egy kérdést indítani, intézni. Mikor kezdik el végre a munkát? Mikor kerül sor az alapkő letételre a hulladék átremetelési stratégiában? Folyamatosan felmerül a kérdés, hogy a meglévő hulladékot is ártalmatlanítani kell, illetve a meglévő hulladék lerakókat is meg kell szüntetni. A 21. században elfogadhatatlan az, ahogy bizonyos tagországok kezelik a hulladékok. Nem vagyunk fejlődő országok, és nem is a középkorban élünk. Tehát nagyon fontos a tagországokat arra kényszeríteni, hogy igenis érdekelje őket ez a téma. És nem gondolom, hogy a szankcionálási mechanizmus megoldja jelenleg a problémát. Több petíció is foglalkozik ezzel a kérdéssel, a környezeti hatásokkal, az emberi egészségre gyakorolt hatással, és azt gondolom, hogy itt sokkal hatékonyabb intézkedésekre van szükség, és nem elegendő a hulladék lerakókra külön pénzeket elkülöníteni, hanem egy lépéssel tovább kell mennünk. Köszönöm. Kolléga, non ci... Köszönöm szépen, úgy látom mások nem kértek szót. A bizottság képviselőjétől kérdezem, hogy tudna egy előzetes választ adni. Majd a végén adunk önnek szót. A végén. Representante de la Commissione. Bizottság képviselőjének adom meg a szót. Kérem, kezdje meg a válaszod -e. Thank you, Madam Chairman. Uh, I'm Professor Breakland. I'm... Köszönöm szépen részlegvezető vagyok a Környezetvédelmi Főigazgatóságban. Auken asszonynak válaszolnék, ami a büntetés oldalt illeti, szankcionálunk, tehát végezzük a feladatunkat, 2007-ben eh, kezdjük, kezdjük el ezt a munkát, akkor csatlakozott ugyanis Bulgária, előbb nem kezdhetük el, most pedig már bírósági szakaszban van a dolog. ezzel kapcsolatban ellent mondok annak, ami elhangzott, egyáltalán nem vagyok elnőz, elnézőek Bulgáriával kapcsolatban. Nem azt szeretnénk elérni, hogy a bíróságnál győzedelmeskedjünk, hanem hogy megoldjuk a dolgot. A DG régióval együttműködünk, hogy végleges megoldást találjunk, illetve, hogy megfelelő hulladék lerakási, illetve kezelési problém, ö, megoldást találjunk. a bioplán beruházási, az Európai Beruházási Bank hihetetlen mértékben támogatja ezt, úgyhogy nem egy akármilyen projektről van szó. A bolgár hatóságokkal próbálunk együttműködni, nagyon komoly a kapcsolathálózat. Például pénteken is a Mm, környezetvédelmi miniszter helyettes, miniszterrel, illetve a szofiai polgármester helyettessel felvesszük a kapcsolatot, találkozunk veled Dégi régióból, illetve a Dégi környezetvédelemből az illetékes kollégák jelenleg most is Szófiában vannak. Elképzelhető, hogy két ö, fázisú megoldást fogadunk el, nem idén, hanem az elkövetkező években. Ez nem elég gyors, ez egyetértek, szeretnék, szeretnénk együttműködni a bolgár hatóságokkal, más nem tudok most mondani. Grazie. Il... Köszönöm szépen. Most megadom ismételten a szót a petíció benyújtójának. Чува ме ли се? Да. А, слушах много внимателно изказванията на членовете на комисията. Köszönöm szépen. Nagy figyelemmel hallgattam végig az összes hozzászólót. Като българин с трипластов начин на мислене, nem szankciókról van szó. Bulgárként el szeretném mondani, hogy nem vagyunk olyan naívak. Pontosan tudjuk azt, hogy a jelenlegi kormány, már kormánynak többször gratuláltak már, és Bulgárián belül a hatalmi viszonyok ismeretesek, és az EU-n belül is. Önök is láthatták a képernyőn, hogy ezek az emberek már meghaltak. Az elmúlt évben egy 14 éves kislány halt meg rákbetegségben. Tehát voltak áldozatok. Ezt szeretném eh, hangsúlyozni. Igen, és halálos áldozatai vannak ennek a problémának. Nyomást kell gyakorolni a kormányra. Ön azt mondta, hogy nincsenek elképzelések a projektekről. Mi biztosak vagyunk. Abban is tudjuk, hogy a városvezetés, illetve a minisztérium képtelen ezeket a problémákat megoldani, nem kompetensek. Lehet velük ugyan vitázni, te kutatóként és az egyetemeken sem értünk egyet ezzel a projekttel. Nem értünk egyet azzal, hogy így kezeljék a hulladékot Szófiában, hiszen ez nem csak Szófiát, hanem egész eh, Bulgáriát eh, szennyezi. Ezt a problémát környezetbarát módon kell megoldani, közegészségügyi, ügyök szem előtt, közegészségügyi szempontok szem előtt tartásával. De senki nem hallgatja meg a civil szervezeteket. Nem tartozunk a korrupciós hálózatokhoz, a másik oldalon állunk. És szeretnék még valamire emlékeztetni. Az a tény, hogy ennek a problémának a megoldását folyamatosan halogatjuk, folyamatosan vonjuk magunk után, meglep bennünket. El szeretném mondani önöknek, hogy a Strasburgi eh, Emberjogi Bíróságot is meg fogjuk kérni arra, hogy foglalkozzon a témával. és a bizottság továbbra is foglalkozik a, a problémával, de tulajdonképpen népírtásról van szó. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy jelen esetben is elmondhatjuk azt, hogy nem tudjuk még lezárni ezt az ügyet. A bizottság eljárása még folyamatban van, igazságszolgáltatás elé kerül ez a dolog, a helyi önkormányzattal, illetve a helyi hatóságokkal továbbra is tartja a bizottságok kapcsolatot. Egyetértek azon kollégákkal, akik ennek a határidejeit kritizálták. Szerintem nem megengedhető, hogy így járjunk el. Nekünk sem sem az Európai Bizottság esetében nem fogadható ez el. És vegyük észre, hogy az európai hatóságok, az európai intézmények nem helyettesíthetik a helyi problémák megoldásában a helyi önkormányzatot. Ellenőrző, monitorozó feladatuk van, illetve szankcionálhatják is a tagállamokat. Egyetlen fő fegyverük van, ez a tagállamoknak nyújtott juttatások csökkentése, tehát nyomást tudnak gyakorolni, illetve folyamatosan odafigyelést igényelnek. Egyébként sajnálatos módon súlyosabb gondok is vannak, mint egy megtervezett szemét lerakóhely nem megfelelő végrehajtása, vagy nem tervek szerinti, vagy nem időbeni végrehajtása. Természetesen nagyon fontos ez a kérdés, és mi, mint szakbizottság, nagyon odafigyelünk arra, hogy átfogó tanulmány készüljön a hulladékokról Európában. Időről időre megismétlődik ez a téma, gyakorlatilag az összes tagállamban, és nagyon hasonló módon merülnek fel ezek a problémák. Remélem, hogy az elnökségtől mi hamarabb megkapjuk arra engedélyt, hogy ezt a átfogó tanulmányt elkészíthessük. Jelenleg még azon módszer szerint kell eljárnunk, hogy egyes eseteket vizsgálunk, nem pedig áttekintő megoldást keresünk. Ha megváltozik ez a módszer, akkor talán gyorsabban tudunk majd ilyen hulladék kérdésekben eljárni. Ezt a kérdést, ezt az ügyet hagyjuk nyitva, azt javaslom. Arra kérem az Európai Bizottságot, hogy gyorsítsa fel a munkájukat, a munkát. Talán intenzívebbé kéne ezt tenni. Nem tudom, hogyan gondolkodik erről a kérdésről az Európai Bizottság. Küldjünk mi, mint petíciós bizottság, levelet a helyi önkormányzatnak, vagy a helyi hatóságoknak, hogy gyorsabban próbálják meg megoldani a kérdést. Önök mit gondolnak erről? Kollégák, hasznos lenne egy ilyen levél? Tehát a helyi hatóságokkal vegyük fel mi is a kapcsolatot? Ez korábban már el is hangzott, bizonyára mindenki tudja, hogy, és ez benne volt az anyagban is, hogy már küldtünk ám levelet a helyi hatóságnak, csak még nem kaptunk erre választ. Talán most nyomatékosabban felkérhetjük válaszadásra a helybérieket. Megköszönöm a petíció benyújtójának az, a részvételt, és térjünk át a következő témára. 782007 es számú petíció, 9-es napi rendi pontnál tartunk. Márhodis Foridis görög állampolgára a petíció benyújtója, meg is adom neki a szót. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συγκεκριμένη υπόθεση ξεκινάει... Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, a petícióban egy olyan törvényről van szó, amely megfelelő kereteket kellett volna, hogy megteremtse Atika tartományban az ottani hulladék gond kezelésére. Integrált megoldást kellett volna találni a hulladékgazdálkodásra, és szeretnék utalni a megfelelő jogszabály második bekezdésére, amelynek az értelmében hat központi berendezést kellett volna Attika régióban felépíteni. Ne feledkezzenek meg erről a számról, ugyanis a fő érvem az, hogy a görög igazgatás nem biztosítja a hulladékok integrált eh, kezelését, az integrált hulladékgazdálkodást. Létesített egy eh, lerakót, eh, és a biológiailag eh, lebomló hulladékok eh, mennyiségét eh, próbálták korlátozni. A 2003-as jogszabály értelmében, vagy ezek kívánták megvalósítani az EU jogszabályokat, az EU Integ IPTC irányelvét, és 2004. október 22-én került elfogadásra a görög törvény. 2004-16C jelzési törvény, és ezzel a jogszabályjal akarták megteremteni a feltételeket az integrált hulladékkezeléshez. A bizottság az EU finanszírozást is attól tette függővé, hogy az általa támasztott feltételeket sikerül teljesíteni. Tehát a projekt finanszírozásával kapcsolatos két határozat öt feltételt is tartalmazott, de ezek közül egyiket sem tartották be. Minden határidőt megsértettek, és az első például a 2007-es év volt, addig kellett volna a projektet teljesen megvalósítani, tehát biztosítani az integrált hulladék gazdálkodást nem tartották be ezt a határidőt. 2005-ben kellett volna um, létesülni a lerakóhelynek, ez csak 2009-ben készült el, holott uh, a görög uh, igazgatási szervek azt állítják, hogy kerete a tartományban 2010. december 10-én uh, már működni fog a rendszer nem ártana fejleznék azokat a határidőket, időpontokat, amiket mondok, mert ezeknek van jelentősége. A a bizottságnak küldött válaszban azt olvashattuk, hogy bírósági jogi problémák miatt, hiszen több ügy függőben volt a bíróság előtt, nem sikerült betartani a határidőkat. Persze volt ilyen, de a legfelsőbb bíróság nem mondta azt, hogy ilyen függő ügyek miatt nem lehet befejezni a projektet. Mégis erre hivatkozva nem indították el ezt a projektet a görög hatóságok, nem választ választották ki a technológiát, a kezelési technológiát, nem döntötték el azt sem, hogy milyen berendezéseket kellene beszerezni ahhoz, hogy például az előkezelést, a lerakás előtti előkezelést el lehessen végezni. Az igazgatási szervek nagyfokú hanyagságról tettek tanúbizonságot, és ezért csúszott az egész eh, EU finanszírozású projekt. Már az alapfeltételeket sem tartották be a hulladék előzetes kezelésére és lerakására kapcsolatban. A következő határozat eh, azt tartalmazza, hogy a görög hatóságok kötelesek eh, beszámolni a településnek, illetve a bizottságnak arról, hogy működik-e a, az előzetes kezelési rendszer, illetve a nem szerves hulladék újra hasznosítására, újra feldolgozását végző recycling berendezés. A település eh, azonban nem választott, vagy nem szerzett be egy megfelelő rendszer, tehát a kettes számú feltétel sem teljesült érek a harmadik feltételre eh, a bizottsági határozatból. 25%-kal eh, kellett volna csökkenteni a hulladék mennyiséget, eh, összehasonlítva a referencia évben termelődött hulladék mennyiséggel ez sem teljesült. A következő feltétel szerint teljes hulladék ártalmatlanítási infrastruktúrát meg kellett volna teremteni, a hulladék előzetes kezelését meg kellett volna oldani, a recyclingot, de mindezek a berendezések nem létesültek, nem készültek el. Elnök asszony, tekintettel a bizottsági határozatokra azt hiszem leszögezhetjük, hogy állandóan halasztották a határidők betartását a görög hatóságok, és nem sikerült egyetlen egy e, feltételnek sem megfelelni. Miért kellett újból és újból meghosszabbítani határidőket? Tehát nem, nem tudtak megfelelni semminek. Illegális e, lerakókat be kellett volna zárni, de ezek még mindig működnek. Tehát egyetlen egy feltétel sem teljesült abból a határozatból, amelyet a bizottság adott ki, ahhoz, hogy megfelelő finanszírozást biztosítsák Görögországnak. Kérte a tartományban, nos ezzel kapcsolatban is létezik egy települési önkormányzati határozat, amely tulajdonképpen tiltja a lerakást. 2004 óta készültek már tervek, de még nem készült környezeti hatásvizsgálat sem, és nem jutottak be semmilyen tervet a minisztériumnak. Először meg kellene vizsgálni, hogy esetleg az adott területen nincsenek -e eh, eh, eh, régészeti emlékek, tehát ezeket a ásás, ásatásokra is sort kellett volna kerülni, de semmi nem történt, és teljesen egyértelmű, hogy súlyos mulasztásokat követek el a görög hatóságok, a bizottság határozatának az alapfeltételeit sem tartották be, és egyszerűen nem értem, hogy miért nem reagált úgy a bizottság, hogy kellett volna, de be kellett volna szüntetni a finanszírozást. La, la Köszönöm szépen úr a bizottság nevében. Thank you, Madam. Köszönöm, elnök asszony. Ezen ügy és az előző ügy között az a különbség, hogy ebben a görög esetben két olyan projektet is érintünk, amely megoldást jelentene a környék problémájára. A két lerakó, amelyhez társfinanszírozást nyújt az Európai Bizottság, azt eredményezheti ugyanis, hogy sikerül bezárni azokat az illegális vad lerakókat, amelyekre valiszor úr utalt. Több mint öt ilyen illegális lerakóhely van ugyanis ezen a környéken, és ezek miatt ítélt el Görögországot az Európai Bíróság is. Ezért ennek a legális lerakóhelynek a létesítése, még akkor is, hogyha ez bizonyos ez van köztve, tehát ennek a e, lerakóhelynek a létesítése az előfeltétel annak, hogy be lehessen zárni azokat az illegális lerakókat, amelyek valóban súlyosan szennyezik a környezetet, veszélyeztetik az emberek egészségét is ebben a régióban. Ezzel a két projekttel kapcsolatban azért sajátos a helyzet, mert eh, ezeket eh, úgy kellett volna elindítani, hogy egy integrált eh, rendszert alakítanak ki, azaz válogatást, azután a a megfelelő előkezelés, kezelés, recycling, a teljes ártalmasztintási ciklust meg kellett volna oldani. Hát csak az első lépés sikerült, tehát a terveznek illegális gazdálkodási rendszert a lerakóhelyre, ami remélhetőleg a tárgy előtt el fog készülni, és megkapja az EU társfinanszírozását. Az általános aggájára is reagálnék, elnök asszony. Meg kellene vizsgálnunk, hogy hol kapcsolódnak ilyen súlyos, vagy hol vannak ilyen súlyos problémák hulladék gazdálkodással egész Európában. Miután tavaly december 12-én hatályba lépett az új keretirányelv, két probléma a területrendezés, tervezés az egyik oldalon, és a társadalmi elfogadás másik oldalon. Ugyanis a földhasználattal, területrendezéssel kapcsolatban nincsnek rendben a dolgok, akkor nemzeti és regionális szinten ha nem készülnek el ezek a tervek, akkor erre a társadalom azonnal reagál, elutasítóak. A görög helyzet sajátossága az, hogy az emberek már a 90-es évekből tudják azt, hogy ezen a két területen létesülnek majd hulladékgazdálkodási berendezések és minél tovább nyúlik ez, annál nagyobb lesz a társadalom ellenállása. Ugyanis az embereknek a környéken vannak ingatlanaik, földjük, azután ugye ott van a Not in my backyard eh, szindróma, hogy bárhol csak ne az én közelemben, és ez a tehetetlenségi erő eh, elvárásokat kelt, eh, várakozásokat kelt az emberekben, hogy a szervezett létesítmények esetleg meg sem fognak épülni, és akkor tovább élvezhetik, a, használhatják a földjüket, nem lesz a szomszédjukban egy hulladék ártamatlanító mű a legjobb hozzáférhető technológia alkalmazását előírja az EU jogszabály. Egy másik tisztelt képviselő említette azt, hogy a legjobb technológiát kell alkalmazni, de ezzel együtt ez a probléma valóban megvan Görögországban. Sok a csúszás, nem készülnek el az integrált hulladék eh, kezelő berendezések, de hát valahonnan el kell indulni. Hogyha nem építik meg azt a központi lerakó helyet, ami eh, Ramatikóban, amelyel kapcsolatban a, eh, ugye munkálatok már elkezdődtek Kreteriában, az igaz, de azután problémák léptek fel, és az első bírósági ítélet felfüggesztette a munkálatokat, de amikor feljebb került az ügy a legfelsőbb bírósághoz, akkor a legfelsőbb bíróság nem függesztette fel, nem rendelte el a munkálatok felfüggesztését. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a görög legfelsőbb bíróságnak, a konszédetának három döntése is született, amelyben megerősítik a helyszínt, hogy igen, itt létesülhet a lerakó, és visszautasítják mindazokat az érveket, amelyeket a petíció benyújtója múltban felsorakoztatott. Egy esetben az Európai Unió elsőfokú bírósága is hozott egy döntés, amikor is a panaszosok azt kérték, hogy szüntessék meg a projekt EU társfinanszírozását. Ezt is elutasította a görög legfelsőbb bíróság. Tehát ami az EU környezetvédelmi jogszabályainak az alkalmazását illeti, nem sérült semmilyen EU jogszabály az ország legfelsőbb bírósága úgy döntött, hogy a projekt folytatódhat. Az igaz, hogy most létezik a legalacsonyabb instanciá, legalacsonyabb fokú bíróságon egy, egy döntés, ami jelenkező értelmű, de mi arra számítunk, hogy hamarosan elkezdődnek a munkálatok, legalábbis a görög kormány nekünk ezt mondta, természetesen, hogyha nem indul el a munka, akkor nem lesz meg a társfinanszírozás. Az Európai Bíróság, Bizottság még egy centet sem adott a kreterái legális lerakóhely létesítésére. Egy előleg került kifizetésre, a grammatikói eh, legális eh, lerakóhoz, ahol már el is indult, és megfelelő ütemben folyik a munka. Köszönöm. Kollega Szanavrakos. Szanavrakos kolléga. Εν ώψη του γεγονότος ότι... Elnök asszony. Miután napirendre tűzték ezt a témát. Én múlt héten ellátogattam Keretéába, megnéztem a helyszínt, és most, amikor mi itt vitatkozunk erről a erről az ügyről. Tudnunk kell azt, hogy 20, eh, eh, az elmúlt 20 napban nagyon sok volt a nyugtalanság, eh, rendőri erőket is bevetettek, mert a környék lakói tiltakoznak elfogadni azt, hogy elindultak, a, elkezdődtek a munkálatok a lerakóval kapcsolatban. Ez megerősíti azt, amit a bizottság mondott, még nincs, nem kapott a projekt pénzügyi támogatást, és fennáll annak a veszélye annak is, hogy végül is elindulnak a munkálatok, aztán megint csak egy illegális lerakó hely válik majd ez is, hogyha nem lesz meg a megfelelő finanszírozás. Nincs pénz arra sem, hogy kártalanítsák az érintett, a környék érintett lakóit azokon a településeken, ahol ugye a lerakó helyet kellene létesíteni. Ahogyan a bizottságtól hallottuk az előbb, már a 90-es évek óta folyik a vita arról, hogy hogyan lehetne létesíteni egy e, szemétlerakót ezen a területen. Egy meghatározott, az ez alatt, az időszak alatt kétszeresére nőtt a lakosság e, a mindenek előtt 2003 óta gyarapodott nagyon jelentős mértékben a lakosság. Kereteának ugyanis nagyon jó közlekedési kapcsolatai vannak az aténi repülőtérhez is. 60%-kal nőtt a lakosság ezen a területen az elmúlt néhány évben. És a lakosság a hulladék lerakó helylétesítése ellen van. Nem hajlandók, és nem képesek a hatóságok arra, hogy gyors eljárást bonyolítsanak le. Hiányzik a megfelelő e, előkészítés. Egy korszerű hulladék gazdálkodási rendszert szeretnének kialakítani e köré a lerakóhely e, köré, de problematikus az, hogy végül is hogyan valósul majd meg ez a projekt. Persze, tiszteletben kell tartanunk azt, hogy a társadalom részéről nagyon sok volt a határozott tiltakozás. A helyzet még veszélyesebbe is válhat, mint amennyire ezt esetleg el tudjuk képzelni, ugyanis hát Görögországban ugye elég sok, sokszor vonulnak utcára az emberek, a helyzet nagyon kellemetlené válhat a kormány számára. Az emberek már is sokat szenvednek a gazdasági válságtól, sokakat elbocsájtottak, csökkentették a tisztviselők, köztisztviselők fizetését. Elég bajuk van az embereknek. És azt hiszem, hogy a kormány most már a lehetőségeinek a határához érkezett. Mi szakbizottságunknak is ezt figyelembe kell venni. Én politikusként azt tapasztaltam, hogy mi politikusok gyakran azt gondoljuk, hogy a szavaink alapján ítélnek meg minket. De ez nem így van. A tetteink alapján ítélnek majd minket. És így cselekvésre van szükség keretében. Mindenképpen lépni kell, ugyanis olyan várakozásokat keltettek, amelyeket nem, valószínűleg nem valósulhatnak meg, mert nincsenek konkrét tervei a kormánynak. Non ci sono altre. Úgy látom, más nem kér szót, de mégis vertem a kolléga. Köszönöm. Egy analógia jut eszembe ezzel a petícióval kapcsolatban egy másik petíció is eh, nagyon régóta nyúlik, 2007 óta. És hallottuk, eh, szépek a szavak, de a tettek ideje jött el, ennyiben csatlakoznék a kollégámhoz. C'è una replica da parte della Commissione. A bizottság van erre reagálni? Röviden kérem, mert próbáljuk lezárni ezt a témát. Csak a következőt szeretném ehhez hozzátenni. Sok a késedelem, és ennek mindig meg kell fizetni az árát. Itt az az ár, hogy nőtt a társadalom ellenkezése ahogyan a tisztelt parlamenti képviselő is helyesen leszögezte, időközben megkettőződött a lakosság, kétszeresére nőtt a népességszám, ezért gondolják, hogy ilyen körülmények között, hogy mit jelent, ha nő a, tár- a lakosság ellenkezése. Viszont így megnőtt az ott keletkezett hulladék mennyiség is, amit a EU jogszabályok mentén kell kezelni. Atikában csak három olyan helyszín van, amelyet már a 90-es évek óta hulladék kezelési célokra néztek ki hogyha most plusz társadalmi ellenállást teremtenek, és megtorpedozzák ezt az opciót, ez azt jelenteni, hogy a másik két helyszínen kellene még több hulladékot kezelni. Az időközben duplára nőtt lakosság sokkal nagyobb által termelt, sokkal nagyobb hulladékmennyiséget. Tehát ez a fajta társadalmi ellenállás, amit hát tényleg sajnálunk, sajnáljuk, hogy ez így történik, hiszen már mű, van egy működő, illegális lerakóhely. A polgármester, aki az illegális lerakó fickó bezárását kellett volna, hogy elrendelje, ellenezte az EU jogszabályok alapján létesülő legális lerakóhely létesítését. Itt Borin úr nem, egyébként nem a konkrét projektet ellen ezt a finanszírozással kapcsolatban, hanem a megvalósítás módját, ugyanis azt szerette volna, hogyha integráltabb hulladékgazdálkodási rendszert hoznak létre. Hát ebben a helyzetben is valahonnan el kell indulnunk. És a szofiai eset kapcsán is elmondtam az előbb, az először egy lerakóhelyet kell létesíteni, egy, egy legális lerakóhelyet, hiszen akkor a korábban az illegális lerakóra került hulladékot ide lehet áthozni, és később lehet a többi létesítményt is megvalósítani. A bizottságnak volt egy olyan döntése, hogyha minden megfelelően halad előre, akkor 15 millió eurót kapna ennek a lerakóhelynek a létesítése. De eddig még, mint mondtam, egy centet sem fizettünk. Nagyon nyomon követjük majd, hogy mi történik. Ha nem indulnak meg a munkálatok, vagy csúszások lesznek, akkor nem lesz finanszírozás, leállítjuk a finanszírozást. Persze, ha Görögország ebben az esetben is folytatja a munkákat, akkor majd saját pénzből kell, hogy megtegye. Jó, itt egy ördögi körről van szó alapvetően, hiszen a lánc minden eleme összefügg a többivel, és most a megoldás az lenne, hogy először is épüljön meg a legális hulladéklerakó. Una replika, un minut. Egy perce van a petíció benyújtójának, hogy reagáljon. Köszönöm, elnök asszony. nem jön pénz azért, mert nem történt semmi. Ez így tulajdonképpen logikus, de azért hadd tegyek hozzá ehhez két észrevételt ami a társadalom elutasítását illeti. Ennek nagyon nagy a jelentősége. A környéken élők, a társadalom reagálása tulajdonképp tulajdonképpen egy hibás stratégiára vezethető vissza. 2003-ban hozták meg ezt a bizonyos törvényt, most időközben 2011 van, és az 1990-es jogszabály alapján kellett volna már Görögországnak cselekednie, azaz már akkor 25%-os csökkentést kellett volna elérni a hulladék mennyiségben lehet, hogy akkor nem is lett volna szükség két új lerakóhelyet létesíteni, hogyha akkoriban egy más politikát követtek volna, és megvalósult volna a 25%-os csökkentést. Hogyan lehet most elfogadtatni mindezt a lakossággal, amikor az emberek azt látják, hogy a kormány ás egy hatalmas lerakóhelyet, egy hatalmas gödröt, anélkül, hogy lenne emögött egy megfelelő hulladékgazdálkodási stratégia, és persze be kell tartani az EU irányelveket. Mi nagyon csodálkozunk, ugyanis az engedélyek kapcsolatos határozat is egy jogi szöveg, amely feltételeket tartalmaz, és hogyha ezeket a feltételeket nem tartják be, akkor ez azt jelenti, hogy a görög kormány valamit rosszul csinált, és miért kell megjutalmazni egy ilyen kormányt most a finanszírozással ez a mi álláspontunk. De hát, mint mondtam, nem értem a bizottság eh, hozzáállását eh, ebben a kérdésben. A lerakóhelyekkel kapcsolatban sok volt a hamis, a hibás információ a kormány rész, a görög kormány részéről, tehát nem tájékoztatták eh, pontosan, korrektül az Európai Bizottságot. A települések egy szövetséget hoztak létre, és ellenzik a e, lerakóhely létesítését. Itt nem arról van szó, hogy a települések nem akarnak e, lerakó helyet, csak azt akarják, hogy a megfelelő helyszín létesüljön, és a legkorszerűbb technológiát alkalmazzák a lerakó helyen. Mm, el kell kerülni, hogy környezeti katasztrófává forjuljon az ügy, vagy sérüljenek régészeti leletek a hibás fellépések miatt. Mert a helyben ez nagy problémákat jelent. Quindi il problema che... Ismételten uj, ugyanazzal a problémával állunk szembe, tehát az idő, a határidők elhúzódnak, ez nem veszi figyelembe az állampolgárok, az európai polgárok jogait. Sefcovics biztos úrra felveszük a kapcsolatot, hogy javítsuk valamelyest az intézményközi viszonyokat. Talán ez használ az ügynek is. Úgy tűnik, hogy nehéz a kapcsolattartás a helyi hatóságokkal. Nem válaszolnak úgy a megkeresésre a helyi hatóságok, ahogy kellene. Egyetértek az, ezzel a, ebben a témában felszólaló kollégákkal. Várjuk még, várunk még mindig egy választ a helyi hatóságok részéről. Azzal kapcsolatban, hogy a bizottság megkereste őket, és erre még nem válaszoltak és a helyi hatóságok pedig korábban azt állították, hogy nagyban javult a helyzet. Tehát meg kell sajnos ezt a választ válni. Azért mondom, hogy sajtos, sajnos, mert, mert így aztán még mindig nyitva kell hagynunk ezt az ügyet. Kérem, hogy nagyon figyeljünk oda erre a kérdésre, tartsuk a kapcsolatot a helyi hatóságokkal, illetve az Európai Bizottsággal. Most térjünk át a következő ügyre. Itt van-e vajon Imbrász úr, az a litván állampolgár, aki benyújtotta ezt a petíciót? Tessék, Imbrasas úr. Ja? Aha, dėkui, gerbiamas pirmininkė. Šiandieną. Uh, Elnök asszony, sokat beszéltünk ma a hulladék gazdálkodásról. Az én petícióm kapcsolódik a eh, hulladék kezeléséhez, de nem a hulladék égetőkhöz. Tudom, hogy eh, a hulladék égetők nem képeznek prioritást a hulladék eh, kezelésnél. Lehetséges a hulladék elégetése. Az én petíciómat nem csak petíció benyújtóként nyújtottam be, hanem eh, képviselőként is. Miért döntöttem úgy, hogy benyújtom képviselőként ezt a petíciót? Vilniusban egy nagy cég szeretne hulladékot égíteni, égetni létez, rendelkezik hulladék lerakóval, és úgy döntött, hogy ott hulladék égetőt fog építeni. Ez a nyugati oldalon, a város nyugati oldalán található, Vilnius rezidenciális részéhez közel, és a lakosság 30%-a él itt, a város lakosságának 30%-a. Közel van szintén védett területekhez és a Natura 2000 hálózat részeihez. Létezik egy hőerőmű, és ez a hőerőmű szintén szennyezi a környezetet. Ezen kívül egy vízkezelő üzem is található ebben a térségben. A legnagyobb probléma az, hogy a cég nem tett semmiféle erőfeszítést az alternatív helyszín megtalálására. A helyzet nem lenne olyan súlyos, hogyha a cég, amikor bemutatta a projektjét az önkormányzatnál, a polgárok felvetett kérdéseire reagált volna. Először is arra, arra például, hogy a hulladék mekkora részét fogják elégetni. Ezen kívül nem válaszolt arra sem, hogy milyen technológiákat fognak használni. Nagyon sok kérdés alól kibújt. Éppen ezért a polgárok csalódottak voltak, és úgy gondolom, hogy amikor ezek a létesítmények létrejött, létrejönnek, akkor a közvéleményt, illetve a társadalmat is tájékoztatni kell, mégpedig széles körben. Szeretném kérni a szakbizottságtól az, hogyha a petíciómat gyors elemzés alá vetnék, illetve köszönöm szépen, hogy ezt részben már meg is tették. Szeretném megragadni az alkalmat, és a bizottsághoz is intéznék egy kérdést. Megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot a bizottsággal, szeretünk volna több információt kérni, azzal kapcsolatban, hogy a bizottság felvette a kapcsolatot a litván kormányjal, vagy sem. Vannak a kommunikációban bizonyos problémák, és eddig csak az MV főigazgatóság titkárságáig jutottunk. a cég és a kormány képviselői attól tartanak, hogy választ kell adniuk, illetve el kell számolniuk a bizottság felé. Éppen ezért ez a folyamat szerencsére felfüggesztésre kerül, azért mert az önkormányzat megértette azt, hogy egy ilyen típusú projektet nem lehet elemzés nélkül elindítani. Meg szeretném kérdezni a bizottságot, meg szeretném kérni a bizottságot, hogy írásbeli választ készítsen a litván, kérdés, a litván kormány kérdésére. Eddig nem kaptunk semmiféle választ az Európai Bizottságtól. Attól tartok, hogy lesznek problémák ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ezt a petíciót nyitva kell hagyjuk, hagynunk, és szeretnénk eh, teljes körű választ kapni, annak érdekében, hogy a jövőben a hasonló eseteket el lehessen kerülni. Nem engedhetjük meg eh, a vállalatoknak azt, hogy eh, a polgárok kárára nyerészkedjenek. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Muchísimas gracias. En nombre de la comisión le... Köszönöm szépen. Most Peter Vajdán úrnak adnám meg a szót a bizottság részéről, és arra kérem, hogy nagyon lényegre törően fogalmazom, mert már nincs túl sok időnk a koordinátorok üléséig. Vajda úr, megadom önnek a szót. Thank you, Mr. Chairman. I can promise... Uh... Köszönöm. Elnök úr, rövid leszek. És köszönöm szépen a petíció benyújtájának az előadását. A bizottság egy panasz kapcsán foglalkozott a témával, más hasonló panaszokkal együtt, és a bizottság figyelemmel követte ennek a projektnek a sor, sorsát. 2010-ben novemberben a litván hatóságok arról informálták a bizottságot, hogy a környezetvédelmi hatástanulmány elkészült a projekt kapcsán, és a képviselő azt is megemlítette, 2010-ben a Vilniuszi Környezetvédelmi Hatóság elfogadott egy további döntést, miszerint nem épül hulladék égető. Tehát nem kapott ez a projekt engedélyt a kompetens hatóságtól. A bizottság úgy értékeli, hogy nincsen szükség további utánajárásra, amennyiben a tisztelt képviselő úrnak további információkra van szüksége a projektre vonatkozóan, a bizottság szívesen visszatér erre. Kis eh. kércót? Köszönöm szépen, Vajda úr. Most Bostinára úr kért szót. Még valaki kért szót esetleg? Lenne egy kérdésem, hogy a Bostinára úr. Először is Elképeszt az, hogy egy tagállam ilyen hihetetlen átláthatóság mentességről tesz tanulbizonyságot, tehát nincs semmiféle átláthatóság. A petíció benyújtóját még a minimális tájékoztatási szinten sem látta el. Pedig ez lenne minden tagállam, minden hatóságának kötelez, kötelessége. A Vilniuszi projekt esetében ezt nem mondhatjuk el. Örülök annak, hogy a regionális hatóságok végül nem adták meg az engedélyt ezen projekt létrehozására. Ugyanakkor még egy megjegyzés. Ilyen tanúságot vonhatunk le ebből az ügyből. A tagállamokat, tagállamok számára lehetővé tesszük azt, hogy folyamatosan így viselkedjenek, ez azt jelenti, hogy szépek ugyan az európai jogszabályok, de nem túl hatékonyak. Remélem, hogy az ENVI főhatóság értesíti majd a litván kormányt arról, hogy az átláthatóság hiányáról van szó, a petíció benyújtóját, a közösséget erről a kérdésről nem megfelelően tájékoztatták. Elnök, köszönöm szépen, Bosztinár úr! A benyújtónak, a petíció benyújtójának még egyszer megadom a szót két percre, hogyha valamit esetleg hozzá kíván adni ahhoz, amit elhangzott. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Örömmel hallottam a bizottság képviselőnek válaszát. Remélem, továbbra is együttműködünk és kapcsolatban maradunk. Muy bien. Eh... Köszönöm szépen, hogy az elnök. Mi is megköszönjük a kollégáknak a munkát, a petíció benyújtójának, illetve a bizottságnak is. Ha jól értettem, akkor e, ennek a petíciónak a sorsa lezárult. Perekeztjük az ülést. Három perc múlva kezdődik a koordinátorok ülése így aki nem koordinátor, vagy nem lesz itt, az elhagyhatja a termet, három perc múlva pedig folytatjuk. Parce